<laughs> Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte Platz und... Äh, Foglaljanak helyet, kedves kollégák! Most együtt tartunk ülést a Júri Szakbizottsággal és a Nemzetközi, tehát a Júri Szakbizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság együtt ülésezik. A téma, amivel itt közösen foglalkozunk, az egy jogi véleményre vonatkozik. Az EU-Kanada megállapodás összeegyeztethetőségéről fogunk beszélni az EU joganyagával és a Lisszaboni szerződéssel. Örülök kollégák, hogy eljöttek mindkét bizottságból hozzánk most, és hogy erre az eszmecserére közösen keríthetünk sort, sőt a jogi szolgálat is jelen van, na, na. És eh, ez egy annyira központi kérdés, hogy ezt nem lehet zárt ajtók mögött eh, megvitatni, tehát legyenek tudatában a kollégák, hogy ez az ülés nyilvános. A Kanadával kötendő megállapodás utolsó fázisába lépett. A tanács jövő héten dönt a végleges szövegről. Tegnap a Kereskedelmi Bizottságban részletesen megtárgyaltuk a témát. És ha október 18-án a tanács meghozza a döntést, és november vagy október 27-én alá is írják azt, akkor utána a parlamenti vita következik, ha úgy tetszik, egyfajta ratifikációs eljárás, és megvizsgáljuk még egyszer majd a megállapodás tartalmait, struktúráját, e, erre felkészülendő fogjuk ma meghallgatni a jogi szolgálatot, és meg is adom Svoboda kolléga úrnak a szót. Thank you for agreeing. Köszönöm szépen, Langer úr, és szeretnék köszönetet mondani, hogy megszerveztük a jogi szolgálattal ezt a, vita, ezt a megbeszélést. Nagyon aktuális ez a téma. Most tárgyaljuk ezt a kérdést a szakbizottságunkban, több alkalommal már sor került eszmecserére ebben a témában. Szeretnék köszöntet mondani a jogi szolgálatnak azért, hogy eh, rendelkezésre állnak és együttműködnek velünk. A befektetés védelem a kereskedelmi megállapodásokban, illetve a vita rendelkezési rendelkezések sok olyan témát érintenek, amelyekért a Júri Szakbizottság felel a parlamentben. Úgyhogy nagy eh, figyelemmel várjuk ezt a mai eszmecserét, és eh, szorosan nyomon fogjuk követni a fejleményeket. Köszönöm. Jó, akkor részemről is köszöntöm mindkét bizottság tagjait, köszönöm, hogy mind két bizottság tagja eljöttek, most pedig a jogi szolgálatnak fogom megadni a szót. Anders Négárt úrnak maximum 10 percben, mert utána még eszmecserére is időt kell hagynunk, mert 10 órattól pedig szavazunk az interbizottságban, tehát 10 percben szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tiszteletben fogom tartani a felszólási időm korlátait. A jogi szakvélemény arra vonatkozik, hogy a vitarendezési rendelkezések mennyire egyeztethetők össze az EU szabályaival, az EU-ban érvényes jogszabályokkal, de itt elsősorban a SETA megállapodással foglalkozunk. Az ISDS, amit specifikusan a vitarendezésre állítottunk föl, ez szerepel most a megoldások között. A bizottság kialakított egy új eszközt, ami egy állandó bíróságot jelent, egy állandó fölállított bíróságot, és egy sor új safeguardot záradékot is tartalmaz. Valójában a kérdés az, hogy a befektetési vitarendezés rendszere kompatibilis-e a szerződésekkel és a bírósági eljárással. A nemzeti megállapodások, amelyeket az Európai Unió köt, ezek kötelezőek az EU-ra és a tagállamokra. A tagállamok a másodlagos jogba kell, hogy bevegyék ezeket. A bíróságnak monopóliuma van a tekintetben, hogy biztosítani kell az EU jog betartását. Egy sor kérdés merült föl, és sok ügy került már a bíróság elé. Nem teljesen újdonság az, hogy a nemzeti megállapodások, illetve a nemzetközi megállapodások bíróságot neveznek meg, a releváns nemzetközi megállapodás értékelésére. Ez be is következett, a bíróság már nyilatkozott is erről a lehetőségről. Megállapításra került, és egyébként a jogi értékelés kiinduló pontja az, hogy az EU illetékessége hogy nemzetközi megállapodás kölcsön, ez feltételezi azt, hogy egy a nemzetközi megállapodásban szereplő bíróság hatája alá helyezi magát a megállapodás értelmezése tekintetében. Ugyanakkor, amikor egy sor védzáradéknak is, és egy sor feltételnek is meg kell felelni, különösen nem hathat negatívan az EU jogrendjére a megállapodás, az EU intézményeinek a hatásköre nem sérülhet, és nem kötelezhet nem kötelezheti az EU-t vagy az EU intézményeit az EU jog változtatására. Továbbá egy ilyen nemzetközi megállapodás. Továbbá megvizsgáltuk az Európai Bíróság monopóljogát is. Megvizsgáltuk azt is, hogy az, az EU jogrendnek közvetlenül vagy közvetetten része a bíróság kizárólagos hatásköre, és megnéztük az primer jogra való hatását, és nem csak a másodlagos jogra való hatását a megállapodásnak. Megnéztük az EU és a tagállamok közti hatáskör megosztását, ez is nagyon fontos érzékeny kérdés, valamint az alkotmányügyi és alapjogi kérdéseket. Az EU jogrend autonómiája tekintetében és az egységes értelmezés tekintetében a szerződés 207-es cikke alapján a bíróságnak és a nemzetközi bíróság és a nemzeti bíróságoknak van kompetenciája a jog értelmezésére. Mindezt a megállapodás nem érintheti. Viszont ha a nemzetközi megállapodásnak az értelmezéséről van szó, ez elvileg elfogadható. A nemzetközi megállapodás az EU jogrendjének a részévé válik, tehát ez egy speciális uh, helyzet a konkrét nemzetközi megállapás tekintetében. Tehát a SETA-ról van szó. A SETA esetén azt láttuk, hogy a SETA alapján felállítandó bíróság csak a befektetés védelmi megoldás tekintetében hatályos a értelmezésre vonatkozóan, tehát ez nem érinti az EU jogot, nem lesz illetékessége a tekintetben, hogy a megállapodás mennyire kompatibilis az EU jogrendel, és figyelembe veheti az EU jogot az értelmezési feladata során. De bármilyen állásfoglalásra is jut e tekintetben, ez nem lesz kötelező érvényű az adott EU jog értelmezése tekintetében, vagy EU jogszabály értelmezése tekintetében. A megállapodásban nem szerepel előzetes konzultáció előírása az Európai Bírósággal, amennyiben az EU jog lenne releváns. Emiatt néhány aggály fölmerül a 213-as véleményel kapcsolatban, az EU alapjogi kérdésekkel kapcsolatban az bíróság tekintetben azt állapította meg, hogy a mechanizmus elvárja, hogy az Európai Bíróságot előzetesen bevonják a folyamatba. Az Európai Emberi Jogi szabályzások szerint a bíróságnak kompetenciája van a megállapodások tekintetében olyan kérdésekre vonatkozóan, amelyeket az EU jog és konkrétan a karta tartalmaz. Úgyhogy specifikus igény létezik e tekintetben a koordinációra vonatkozóan ilyen aspektusok esetén. Tehát egy sor szabály alapvetően ugyanolyan, továbbá figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a megállapodás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy magasabb standardokat alkalmazzanak és ez is konfliktusba kerülhet, illetve ezt is koordinálni kell az EU joggal. Aztán fönnáll a megállapodás szerinti előírás problémája a tekintetben, hogy egy ellenőrizni kell, hogy más tagállamok teljesítik-e a megállapodást, illetve a kölcsönös bizalom kérdése is. Továbbá a tanácsadói véleményekkel kapcsolatos rendszer, ami szerepel a megállapodásban. Ez is arra utal, hogy szükséges van az előzetes bírósági egyeztetésre, viszont ez nem szerepel a szetában. Ezért mi nem gondoljuk úgy, hogy a 2013-as vélemény alapján a szeltában megállapított, vagy a szeltában szereplő vitarendezési rendelkezések ellentétesek lennének az EU joggal. A bíróság a szerződésen kívüli EU-s kötelezettségek tekintetében véleményt állított össze. A szetában a befektetés védelemmel kapcsolatos rendelkezések alapja nem a szerződésen kívüli felelősség, hanem a megállapodásban szerepel a befektetésvédelem, tehát ez nem egy ugyanolyan fajta előírás, amelyre vonatkozóan a szerződés szerint a bíróságnak kizárólagos joga van. Fölmerülhetnek aggályok ezen túl arra vonatkozóan is, hogy ugye a pénzügyi jelentősége miatt a, befektet, a bíróság dönthet úgy, hogy pénzügyi kompenzációt ír elő, hogyha valamilyen szabályt megszegnek. Mm, a pénzügyi jelentőség lehet olyan szintű, hogy ez az EU-ra vagy a tagállamra negatívan hat. Ilyen pénzügyi hatás esetén, hogyha formális aspektusból vizsgáljuk ezt meg. Ez nem lehet akadály, mert ez semmiképpen nem akadályozhatná meg az EU-t vagy a tagállamot a tekintetben, hogy úgy lépjen föl, ahogy kíván. Ez csak egy költség, egy pénzügyi hatás. Nem gondoljuk, akár a szabásértési vonatkozóan meghatározott maximum összeg az igazából nem annyira magas, hogy ez ténylegesen befolyásolni tudná valamely aspektusát az EU jognak. A SETA safeguardokat is, védzáradékokat is tartalmaz. És hogy ha valami esetleg rosszul működne, a jövőben korrekciós lehetőség áll fönn. Ugyanakkor egy specifikus értékelést kell végezni az állami támogatásra vonatkozóan. A kötelezettség az pénzügyi, tehát itt fönnállhatna egy közvetlen ellentmondás a SETA újfajta védzáradékokat tartalmaz. Konkrétan egy döntés arra vonatkozóan, hogy egy támogatást nem folynak tovább, vagy megszüntetnek, az nem jelenti a megállapodás megszegését. Tehát a SETA-val kapcsolatban nem gondoljuk úgy, hogy ez akadály lenne kompetenciák összeegyeztetése. A SETA-ban konkrétan az szerepel, hogy az Unió dönti el, hogy egy konkrét kérdésben az Unió egészen vagy a, egy konkrét tagállam felelős alkotmányi elvek és alapjogok tekintetében. A tény az, hogy a befektetésvédelmi rendszere általában és a SETA-ban konkrétan Elnézést, ezzel már be is fejezem. Még annyit szeretnék mondani, hogy szerintünk ezt is megfelelően szabályozzák a szetában. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig lehetőség van a kollégáknak, hogy kérdezzenek, megjegyzéseket tegyenek. A Jure és az Inta bizottság tagjait felváltva fogom szólítani. A Juri bizottság részéről először Hautala asszonynak adunk szót. Két percben. Köszönöm szépen. Nincs arról vita, hogy Európának szüksége van a beruházásokra, vagy sem, vagy hogy szükség van-e koherens jogi keretre, amelyen belül a beruházások megvalósulnak. Az a fő kérdés, hogy a jelenlegi beruházás védelmi rendszer a helyes úton jár-e, és a vita rendezési mechanizmus összhangban van e az EU joggal, én ebben nem vagyok biztos, és az eddigi válaszok sem győztek meg az ellenkezőjéről. Még hogyha a Kokot főügyész által a felvetetteket is figyelembe vesszük, mert ö, ugye ki kell meríteni minden instanciát, ha az ember ö, ilyen egyeztetési eljárást kér, akkor is ö, az európai bíróságok hatásköre nagyon korlátozott, nem lehet előzetes véleményt kérni például, és ez szerintem nincs összhangban a szerződésekkel, és ez egyéb jogi problémákat is felvet, mint például a 13-as bírósági határozat, amelyre a jogi szolgálat is, is bizonyítja ezt. A második probléma az, elnök úr, hogy a külső befektetések védelme diszkriminációt okozhat a belső piacon. Értem én, hogy az Európai Bizottság több tagállam ellen szerződés szegési eljárást indított a beruházási szerződések miensége miatt, mert ezek valóban diszkriminatívak, de ugyanakkor, ha a külföldi befektető külön jogokat kap, és többet, mint a helyi befektetők, akkor ezzel az európai befektetőket is arra ösztönözzük, hogy ők is külföldinek tüntessék föl magukat. Egy svéd vagy finn beruházó, például a spanyol piacon, ha be akar ruházni, vagy befektetni, akkor Szingapúron keresztül fogja megfutatni a pénzét, vagy valamilyen egyéb ö, lány ö, vállalaton ö, keresztül, és akkor így kiátsza a szabályokat. Ez így nem jó, ö, erre oda kell figyelni, és jogi diszkriminációt okozhatja a külföldieket preferáljuk. Köszönjük szépen! Jó Dálinak adok szót. Köszönöm szépen. És köszönöm az elmondottakat is, a jogi szakvéleményt. Nekem továbbra is súlyos fenntartásaim vannak a tekintetben, hogy az ICS összeegyeztethető-e az EU joganyaggal. Én is a diszkriminációval kapcsolatban szeretem volna kérdezni, azt ugyanis, hogy az európai szereplők, amelyeket mondjuk kanadai cégek tulajdonolnak, hogy, hogy más jogokkal rendelkeznek, mint a rendesen belsőnek minősülő helyi szereplők. Ez egy olyan diszkrimináció, amely a belső piacot torzítja. Két konkrét kérdésem is lenne. Mi a jogi szolgálat véleménye arról, hogy egy nemzetközi megalapodás bekötésé megkötése adott esetben nem nincs összhangban az EU joganyaggal. Mi történik, hogyha ez kiderül? Mit tehet a tanács, a bizottság a SETA kapcsán? Mi van akkor, hogyha egy európai bíróság a SETA-ról vagy annak részéről megállapítja, hogy nem EU jog kompatibilis? Mit lehet ilyenkor tenni? Minek van prioritása, a nemzetközi vagy az EU jognak? És az EU jog értelmezésében is sok ö, probléma van. Mi lesz annak a következménye, hogy egyes területeken nincsen egyértelmű EU interpretációja sem az EU joganyagnak a bíróságokon. Képesek lesznek ezek a bíróságok előzetes állásfoglalást hozni az icj e jel kapcsolatban, ha nincs ilyen iránymutatás? És hogy, mondhatja, a, hogy mondhatják a jogi szolgálatok azt, hogy ez nem jogi probléma, amikor az Európai Bíróság nak ugye nincsenek ide vonatkozó ítéletei, és a szabadalmi hivatal is a ködben ö, kántorog. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Most pedig a Júri Bizottság al elnöke, Göring Gördenburg asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelembe kell venni azt is, hogy, hogy itt érzelmi felépések is előfordulhatnak a polgárok részéről. Nevezetesen kimennek az emberek az utcára például, és tüntetnek. Hallottuk, hogy nagyon sok a kétség, az ISDS eszközzel kapcsolatosan jelenleg nincs meg annak a lehetősége, hogy a megállapodást úgy fogadjuk el, vagyis úgy reagáljunk rá, hogy kivonulunk az utcákra. Jó lenne tudni, hogy az ASDS eszköz nem fenyegeti a polgárok polgárokat, a polgárok életét, és aztán ott van egy másik megállapodás is, amelyről folynak a tárgyalások, ez a TTIP. Én úgy gondolom, hogy be kell bizonyítani azt, hogy a, ez a megállapodás kompatibilis az EU jogrendel. Következő képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a magyarázatokat Szeretnék a kontextusról egy kérdést feltenni. Az EU tagállamoknak körülbelül 1400 megállapodása van, beleértve az ISDS-t, és figyelembe kell venni a kompatibilitást az EU jogrendel. Vannak standard eljárások, amelyeket a bizottság megtett, még mielőtt javaslatot tett az IDS-re. Nem tudom, hogy volt-e alapja ennek a megtett javaslatnak a bizottság részéről, ezt, ellen, ezt értékelték-e, és mindez kifejezi-e ezen ház, a parlament politikai akaratát. Nagyon sok kritik ritkát hallottam e témát illetően, viszont a kompatibilitásról, az összhangról nem sokat hallottam még. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rizogonosz úr következik. A fő kérdés ebben a kontextusban számomra az az, hogy, hogy a az alapjogi kárta, az Európai Unió alapjogi kártáját alkalmazni lehet-e minden vita során, amely felmerül a, a SETA végrehajtásában, és hogy milyen mértékben lehet kikényszeríteni a jogok betartását, azután, hogyha a a hatályba lép. Köszönöm. Most pedig Anne-Marie Minő. Köszönöm szépen, elnök úr. Vannak agályaim a véleménnyel kapcsolatosan, nevezetesen nem elég, nincs elég súlya ennek a véleménynek. Háromszor visszaküldtük már a szolgálatnak, és még mindig nem elégedett tettek a képviselők. Ugye fontos a vélemény egy jogi testülettől. Nem tudom, hogy végül is a, akik elégedettek miért azok a vita rendezési rendszerrel, a, ami a bírósági rendszeret illeti. Ez is egy új rendszer igazából. Ott van az Európai Bíróság, amely hozott határozatokat azzal kapcsolatosan, hogy az EU bevezethette-e ezt az új uniós jogrendet. Úgy gondoljuk, hogy nincs szükség új bíróságra, ugyanis megvannak a már lévő jogrendszerek, jogszabályok, bíróságok, már a Magna Carta óta létezik egy rendszer, léteznek a jogszabályok. Az Európai Uniónak nem tudom, hogy joga lett volna-e, vagy joga lenne az ISTS-t bevezetni, más érveléseket is hallottunk az Európai bíróság az EU jogrend alapján működik, és az emberi jogok konvenciója alapján. Nem tudom, hogy miért kellene az emberi jogokat valaminek alárendelni, vagy itt paralel, párhuzamos rendszereket kialakítani. Tehát a, a SETA értelmezéssel kapcsolatosan hétfőn ez, erről volt szó. Aztán szeretnénk tudni, hogy mi a jelenlegi státusz, a jelenlegi helyzet. Rosier asszony következik. Ön is a, a listán van. Kért szót. Igen, azt mondták, hogy kapok szót. Én is osztom azokat a kétségeket, amelyekről már itt szó van, a kompatibilitással kapcsolatosan, az összhanggal, az ISDS mechanizmussal kapcsolatosan, de ahogy Jude is elmondta, itt precedensek is vannak már más aspektusaira vonatkozóan a jogrendszernek. Most Európai Bíróságnak más határozatai vannak. Éppen ezért nem tudom, hogy miért kell belevágni egy ilyen mechanizmusba, amely jogi szempontból és a vállalatok egyenlő bánásmódjával kapcsolatosan ennyi a kétség. Nem igazán tudom, tehát nem is értem igazából, hogy akkor, amikor ilyen komoly kétségek vannak, komoly kérdések merülnek fel, akkor miért kell ilyen dologba belevágni? Most pedig Gin asszony következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nekem is nagyon sok a kétségem a, a kompatibilitás szintjén különböző okok miatt ugye a SETA által felállított bíróság esetleg nem megfelelő módon ért, értelmezi az előzetes kérdéseket, a nemzeti bíróságok által hozott határozatokat, végül pedig ugye a szabad versenyt torzítja, torzíthatja ez az egész rendszer. Például, hogyha itt egy kanadai tulajdonban van egy vállalat. Ami a 2013-as tagállamokban elvégzett munka és a kétoldalú szerződések is kimondják azt, hogy a, abban az esetben, hogyha nem az európai jogszabály az elsődleges jog, akkor nem lehet másodlagos jogként értelmezni bizonyos folyamatokat. Ezt az, a bíróság mondta ki, nagyon sok minden nem győz meg engem, mert vannak különböző értelmezések már, és úgy tűnik, hogy az európai jogot nem igazán veszik figyelembe, és az egységes piac torzulása is bekövetkezhet a SETA egyik rendelkezése a 49-es, az 54-es, az 56-os véleményekkel is ellentétes. A szabad szolgáltatás nyújtással kapcsolatos rendelkezéseket is rendszeresen megsérti. Például egy német vállalat, amely kanadai tulajdonban van, de német országban működik, bizonyos jogokkal rendelkezhet, de mondjuk egy francia vállalat, amely szintén Németországban működik, nem rendelkezhet. Minden vállalatot védeni kell az Európai Unióban, egyenlő bánásmódra van szükség, és az elsődleges jogrendszert kell használnunk és alkalmaznunk. Köszönöm elnézést a gyorsaságért. Köszönöm szépen a szót. Nem értem. Miért próbáljuk eh, magunkat kihúzni a közhatalmi bíróságok hatásköre alól? Miért eh, korlátozzuk az ő eh, kompetenciájukat a szerződések vonatkozásában, amelyek európai jogon alapulnak? Ez egy alapvető jogi elv ha úgy tetszik, évezredes elv, és hát mindig ott kell bíráskodni, ahol a cselekmény történik. Nyilván persze van, akinek az az érdeke, hogy ne tartozzon az ő tevékenysége európai jog alá, de én ezt nem értem, hogy mi miért engedjük meg. Az Európai Bíróságtól való félelemről van itt szó? arról, hogy konkrét eseteket nem szeretnénk, hogy európai jog alá essen. Egy európai országnak sem lehet európaival ellentétes érdeke. Miért van egyáltalán szükség ilyen békéltető bíróságokra? Mi, minek vannak akkor a saját bíróságaink? Vagy miért nem reformáljuk meg őket, ha nem alkalmasak erre? A bírák elvileg függetlenek, ugyebár, csak azt kéne garantálni, hogy hatékonyabban, gyorsabban ítélkezzenek. A bírák senkitől nem függhetnek, és egy békételtő bíró nagyon is elfogult lehet, mert kevésbé független, mint mondjuk egy normál bíróság. Ki ad arra garanciákat nekünk, hogy ezekben a bíróságokban nem történnek olyan határozatok, döntések, amelyek ellenmondanak esetleg az európai joggal. Ha ezek a békéltető vagy választott bíróságok nem felelnek meg, akkor pláne nem garantálható az egységesség. Én is feliratkoztam a listára még napokkal ezelőtt, és azt nem mondták, hogy ilyen kevés felszólási idő lesz. Egyszerűen szeretném bejelenteni, hogy nem értek egyet ezzel a rendszerrel, még itt fölvetek a listára, annak annyi időt se adnak, hogy föltegye a kérdését. Elhiszem, hogy itt időprobléma van, de akkor rosszul lett megtervezve az ülés, és több időt kell biztosítani egy ilyenfajta vitára nem értek egyet az idő korlátozása. Egyszerűen megakadályozzák a valós vitát egy olyan fontos témában, ami fontos a tagállamok számára. Két percben korlátoztunk. Nem így kell ezt a témát letárgyalni. Azt mondták, hogy egy valós eszmecsere ez, de valójában nem így van. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy kérdésem lenne. Az első az, hogy ha már se a nemzeti jogrend, se az európai jogrend nem alkalmazható, akkor mi, mi lesz a helyzet az ICDS-el kapcsolatosan? A második kérdés, kérdés, nem a bírósághoz kellene fordulni, hogy megtudjuk, hogy egy ilyen mechanizmus kompatibilis, vagy nem az. Továbbá, a biztos asszony beszélt a mm, kereskedelmi megállapodásokról, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak kellene kimondania a véleményét, világos véleményét ezzel a folyamattal kapcsolatosan további kérdésem. A jogi szolgálatot illetően, ugye ez volt szó a pénzügyi kompenzációról, ezt hogyan lehet figyelembe venni, és tagállami szinten például vannak kis tagállamok is, mert esetleg nagyon sok a kis tagállam, esetleg nem tudja kifizetni a pénzügyi kompenzációt, és akkor mi lesz a helyzet? Negyedik kérdésem, nincsen más mechanizmus esetleg, amelyel le lehetne fedni a kockázati helyzeteket, például a biztosítótársaságok esetleg részt vehetnének, de ebben az esetben nem jelente ez esetleg a jogszabály szempontjából nehézséget. Vállalati szinten nagyon sok kockázatot kell viselnünk, és esetleg a biztosítók nem tudnák -e ezt átvállalni. Köszönöm, Anderson úr. Köszönöm szépen. Ha van egy dolog, ami az Európai Bíróságokkal kapcsolatban itt közös vélemény, az az, hogy abban nem lehetünk biztosak, hogy ennek milyen hatása lesz. Az Európai Bíróságnak mindig külön véleménye lesz. Én nagyon várom például a Marakas szerződéssel kapcsolatos bírósági döntést, de mint máskor is, most sem lehetünk biztosak abban, hogy ez kielégítő. Ami a CETÁT illeti, annak a beruházási részét, óriási kételjek vannak bennünk, hogy az összevethető, kompatibilis az európai joganyaggal. Holnap több, van egy százezer európai jogász szakember fog aláírni egy petíciót, arra ösztönözve az európai tagállamokat, a parlamentet és a bizottságot, hogy az Európai Bíróság véleményének meghallgatása legyen továbbra is az európai joganyag része, és annak alkalmazási gyakorlatának a része. Májszakisz kolléga. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne a saját jogi szolgálatunkhoz, és talán a bizottsághoz is, amennyiben hajlandó válaszolni rá. A jogi szolgálatunk a következő indokolt állásfoglalást alkotta meg. Ugye az Unió beléphet nemzetközi szerződésekbe, és ezért alávetheti magát nemzetközi bíróságoknak, elvileg legalábbis erre van lehetőség. Persze attól függően, hogy konkrétan miben állapodnak meg a felek, amikor aláírják a szerződést. A szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán kérdezném, hogy melyik az a nemzetközi bíróság, amely ilyen esetben, alaphelyzetben kompetens arra, hogy a nézeteltéréseket a felek között tisztázza. Én azt gondolnám, alaphelyzetben, hogy ez egy genus proximum elv alapján választatik ki. Ez a nemzetközi bíróság, de ennek ugye az Európai Unió nem tagja. Akarunk, lehetünk tagjai ennek? Mi ez a genus proximum elv, ami alapján ez eldől majd, hogy mely, ha egyáltalán nemzetközi bíróságok kompetensek európai ügyekben és akár a bíróságaink fölött is. A szerződés szegési eljárások a UBIT esetek kapcsán az EU jogalapján a diszkrimináció megállapítása nem hasonló módon folyik, mint a nemzetközi bíróságokon? Jó lenne tudni itt a az összefüggéseket, hogy a, a BIT-k rendszere összehangolható-e az európai bíráskodással. Löbökot úr kap szót. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a CETA megállapodás Kanadával először is politikai kérdéseket vet fel. Ezekről szeretnék röviden beszélni. Ugye ez olyan szabadkereskedelmi egyezményt jelent, amely nagyon sok problémát fog nekünk okozni. Sőt, a francia mezőgazdaságnak a kegyelemdöfést fogja megadni Hát elég hezitáló volt a jogi szolgálat képviselőjének a beszámolója, mert úgy gondolom, hogy három probléma ö, merül fel. Először is az értelmezési probléma uniós szinten. Az Európai Unió bírósága ö, ö, háttérbe kerül, úgy tűnik ebben a folyamatban. Ugye a SETA által alapított bíróság lesz az, amely dönthet bizonyos kérdésekben. Tehát lesz egy konkurencia bírósági szinten is. Ugye azt magyarázták, hogy itt nem lesz, ez nem lesz precedens értékű, de azért ez sérti a szerződést. A második probléma az emberi jogok tiszta, tiszteletben tartása. Tehát ugye például nem tartják be a külföldi beruházók érdekeit, jogait, Európába, hogyha bejön Európába egy külföldi beruházó, és problémái vannak, akkor a, a SETA rend vagy szabály alapján nem úgy értékelik a helyzetet, mint az uniós jogrend alapján. Aztán a harmadik probléma a tagállamok szuverenitását érinti. Ugye ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Parlamentnek ratifikálnia kellene ezt a megállapodást. Én azt javaslom, hogy ne forduljanak még az Európai Bírósághoz az emberek, a polgárok figyelik önöket. Köszönöm. Nem tudok, fogok most minden felvetésre reflektálni, de a jogi szolgálat ma már kifejtette egyszer, hogy az Európai Bíróság csak olyan kérdésekben dönthet, amelyeket a szerződése kifejezetten számára előírnak, amelyben kompetenciáját kimondják. De a horizontális összekötése a gazdasági és kereskedelmi témáknak más típusú kereskedelmi szerződésekkel itt a fő kérdés, és az, hogy ha jövő év áprilisában az 50-es cikket meghivatkozzák, és az Egyesült Királyság esetleg Kanadával külön megállapodást köt, akkor és amikor a CETA alkalmazására kerülne sor, akkor a jogi felelősség az ECS kapcsán terhel majd, és Nagy-Britanniával kinek kell letárgyalni a helyzetet, és a vele kapcsolatos szerződéseket kifelügyeli majd. És akkor még nem beszéltünk a NAFTA megalapodáshoz kötődő piacokról, hogyan lehet a különböző befektetők jogait ebben a sokféleségben garantálni egységesen ráadásul, ami az állami támogatásokat illeti, ezek valóban problémás területet jelentenek. A jegyzőkönyv értelmezésében, amit a tanács szán a SETA megállapodáshoz, jogilag kötelező feltételeket akarnak megfogalmazni, például az ökológiai normák, a szociális munkavállalói eh, normák tekintetében, hogy a külföldi befektetők adott esetben az európai belső piacon hasonló vagy azonos elbírálás alá essenek, mint a helyiek. Uh, Köszönöm, elnök úr. Óvatosan szólalok föl, ezek jogi témák, és hogyha ma délelőtt az a benyomásom, hogy ha azt mondanánk, hogy 10 perces a felszólási idő, akkor se tudnánk ezt betartani. Minden esetre én azt szeretném, hogy Vessük fel a kételjeinket ezzel a témával kapcsolatban. Jól értem a politikai vitát ezzel kapcsolatban, illetve hogy most uh, ugye az forog kockán, hogy alá kell leírni ezt a megalapodást, vagy nem. De nem ez a témája a mai dél- délelőtti vitánknak. A jogi kérdés a mai délelőtti témánk. A jogbiztonság és a biztonság elleni harc, ezek a mérföldkövei, a sarokkövei egy jogállami rendszernek. Úgyhogy most nem a jogi szolgálathoz fordulok, hanem a parlamenthez, hiszen a döntés politikai jellegű. Kérdésem, miért? Miért és milyen okból félünk attól, hogy a bíróság elé vigyük ezt a kérdést? Mindannyian egyetértünk. Az összes felszólalás hangsúlyozza, hogy itt jogi nehézség van, hatalom megosztás van. A politikai pozíciónk az egy dolog, hogy a SZETA jó vagy nem jó, Viszont menjünk bele a jogi kérdés lényegébe. Van egy olyan szerv, amely ebben a témában dönthet, kerüljük, vagy érjük el a jogbiztonságot, a, tegyük föl ezt a kérdést annak a szervnek, amelynek erről döntenie kell, vagyis az Európai Bírósághoz forduljunk. Köszönöm szépen! Kaspari képviselő. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Kedves kollégák, az Emberi Jogi Konvenció 17-es cikkében a tulajdonhoz való jogról van szó, és ha nem teremtünk hatékony eszközeket, amelyek, amelyekkel ezt érvényesíteni lehet, akkor teljesen fölösleges ez a cikk. Legyünk tudatában annak, és azt hiszem egyességesek vagyunk abban, hogy a nemzetközi kereskedelmi jogok nem vált, e, szerződések nem írhatják fölül az európai jogrendeket és jogrendet. Ez ugye azt jelenteni, hogy elutasítjuk a nemzetközi választott bíráskodást. Ugyanakkor a mi nemzeti bíróságaink nem kompetensek ezekben a témákban. Ehhez meg kellene változtatni a jelenlegi joganyagot, tehát akkor ilyen szempontból meg nincsen más alternatíva. Ebben a értelemben így nincs értelme ennek a mai vitának sem. Aki mindent negatívan lát ma, azoknak azt mondom, ők is a beruházás védelmi mechanizmusok nélkül elutasítanák ugye a CETA megállapodást, ugyan ők korábban ö, nagyon akarták, hogy legyen ilyen védelem. Sőt, akkor minden kereskedelmi megállapodást el kéne utasítaniuk, hogyha konzekvensek önmagukkal szemben. Sáke kolléga említette, az a 1400 befektetési védelmi megalapodás bizonyítja, hogy az európai rendszer működik, csak nagyon kevés esetben születtek vitatható döntések. Az 1400 megállapodás csak közül egyről sem állapította meg az Európai Bíróság, hogy ne lenne összhangban az európai joggal. Tehát szerintem az alap az kell, hogy legyen továbbra is, ami jelenleg is működik, és ez a választott bírósági rendszer pedig nem fogja ezt korlátozni. Ez egy mesterséges vita, és erőltetett érvekkel éltek itt sokan. Now we'll go to the commission. És most megadom a szót a bizottságnak. Colin van, kép 5 perce van. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon komoly téma természetesen. A bizottság nagyon gondosan végig gondolta, hogy az Európai Bíróság esetjoga hogyan milyen módon lesz érvényes és alkalmazandó. A kezdetektől fogva 2010-től kezdtük vizsgálni ezt a kérdést. A rendszer felállítása, a rendszer struktúrája az Európai Emberjogi Konvención alapul. Hogyha megengedik, öt rövid megjegyzésem lenne az első Valójában arról van szó, hogy az EU képes-e egy valós nemzetközi vállalást tenni, egy valós vitarendezési rendszerrel. Ez Kanada esetében igaz, de az összes olyan országgal kapcsolatban ér, érdeme, értelmezendő és érvényes, amelyel tárgyalásban állunk. Kína, India, egy sor más ország. Második megjegyzésem. a mi jogi rendszerünk, a mi jogi helyzetünk az alapvetően ugyanolyan, és most Manisa képviselő kérdésére reagálnék, e, ugyanolyan, mint amit mi az összes nemzetközi megállapodás esetén vitarendezési rendszerként használjuk, például a WTO vitarendező testülete, illetve az összes EFT esetében ilyen a rendszer. A bíróság ilyen esetben megvizsgálja az EU jogot. Nem jogi szempontból vizsgálja, nem értelmezést ad neki. A WTO megállapodás vizsgálja az EU jogot, és az elmúlt húsz évben soha nem merült fel, hogy ez problémát okozna az EU joggal való konzisztencia tekintetében. A SETA-ban szereplő rendszer és az összes egyéb megállapodásban szereplő rendszer, akár megkötöttük már, akár még tárgyalás alatt van, itt mindig az szerepel, hogy a bíróság az EU jogot vizsgálja, nem kötelező a döntés az EU intézményekre, és nem kötelező az értelmezése, nem kötelező a bíróságra, Európai Bíróságra vonatkozóan sem egy ilyen bírósági döntés. És valójában ezt a kérdést már, illetve az erre vonatkozó konkrét kérdést majd írásban is meg tudjuk magyarázni. A következő harmadik megjegyzésem. Emlékezzenek arra, hogy az Európai Bíróság nem ugyanolyan intézmény, mint egy legfelsőbb bíróság, az Egyesült Államokbeli, vagy kanadai, vagy a kínai legfelsőbb bíróság. Ezek a szervezetek kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a hazai jog értelmezése tekintetében. Mi úgy gondoljuk, hogy a befektetésvédelmi, befektetési vitarendezési kérdés megfelel az alkotmányi működésnek, mert az ISDS és az ICS rendszer nem vezet a hazai jog kötelező értelmezéséhez. A negyedik megjegyzésem. Hatula és Köken Darling képviselők vetették fel a kérdést. A diszkrimináció, illetve a megkerülés lehetőségét. Ne felejtsük el, hogy azok a vállalkozások, amelyek az EU-ban föléphetnek, illetve kanadai vállalkozások által tulajdonolt vállalkozásokról lehet szó, és nem az a lényeg itt, hogy más francia vagy német cég tulajdonában állnak e Az oka az, hogy az EU cégeknek hasonló joga van a Kanadában, tehát ugyanúgy, hogy mi, fő, tehát ma, EU-s vállalkozások föléphetnek kanadai cégek ellen Kanadában, hasonló módon ezt a lehetőséget meg kell adnunk Európai Unióban erre. Tehát itt nem diszkriminációs kérdésre van szó, hanem ez egy kölcsönösségi kérdés. A nemzetközi megállapodásoknak és a nemzetközi kereskedelmi politikának az alapja a kölcsönösség. Az Európai Bíróság is elismeri azt, hogy az EU jog tekintetében korlátozást nem lehet felállítani csak kivételes esetben kölcsönösség tekintetében. Ezeknek a megállapodásoknak olyan a rendszere, hogyha megkerülik a szabályokat, tehát egy EU-s cég, céget állít föl Kanadában, és utána az EU-ban föllép, és az EU ellen föl akar lépni, ezt a lehetőséget egyszerűen kizárja a megállapodás. Következő megjegyzésem Sáka és Mozer képviselő kérdésére reagálra a meglévő VIT és az EU jog kapcsolata. Az EU-n belüli VIT esetében folyik a bíróság előtt egy eset, viszont a jogi helyzet az, hogy itt külső tagállami VIT-ról és belső EU VIT helyzetről van szó. Csak gyorsan annyit mondanék még, hogy a SETA és az összes többi tárgyalás alatt lévő megállapodásnál fontos, hogy a vita rendezési rendszer megfelelően hatékonyan működjön, és én bízom benne, hogy ez kompetens az EU joggal. Köszönöm szépen. Jogi szolgálat képviselőjének adom meg a szót, 5 perc. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettek fel, és azt hiszem, hogy a legtöbb jogi jellegű kérdésre már válaszoltunk, és én jó magam is a bevezetőmben, a magyarázataimban válaszoltam. Ja, itt nem arról van szó, hogy az EU-s jogrendszert újraértelmezzük. Ugye volt olyan kérdés is, hogy mi, mi történik az előzetes véleménykikérés az értelmezés erén nincs ilyen. Az EU jogrendet értelmezhetjük, ez semmiféle problémát nem vet fel. Mi történik, hogyha a SZETA-tával kapcsolatosan olyan kihívások lennének? Az EU-nak természetesen a megfelelő válaszokat meg kell adnia, és újra kell tárgyalnia a megállapodást. Aztán volt egy kérdés a kontextussal kapcsolatosan. A bizottság erre már megadta a válaszát. Igen, de hát ez nem egy új rendszer, ez már létezik, tehát ez nem ebbe az új helyzetben kerül, ebben az új helyzetben kerül megvalósításra, ez már létezik. Aztán volt szó az, ember, az Európai Bíróságról is, nevezetesen a véleményezésről. Ezekbe a kérdésekbe most már nem akarok belemenni, A bizottság képviselője már válaszolt. Általánosságban a szabadkereskedelmi egyezményekkel, megállapodásokkal kapcsolatosan, és a WTO kontextusát is megemlítették. A bizottság képviselője számos kérdésükre válaszolt, és éppen ezért én nem akarok átvenni semmit ezekből most. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény, a jogi vélemény, ugye mivel nyilvános, megtalálják az interneten is, és köszönöm szépen a részvételüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönetet mondok a Juri Bizottság képviselőinek, hogy itt voltak velünk. Köszönetet mondok a jogi szolgálat képviselőinek, a vita nem zárul le, kapcsolatban maradunk, és természetesen bilaterálisan kétoldalúan is tárgyalhatunk. Svoboda képviselő, én is szeretnék köszönetet mondani és hálámat kifejezni ezért a közös meghallgatásért, és szeretném elmondani a Júri Bizottság eh, tagjainak, hogy az ASP E2-es terembe fogunk átmenni, két perc szünet lesz, és aztán kezdünk a szavazással.